szeretném elnézésüket kérni, mert hogy borzasztó késő van már, meg kell próbálnunk végigvenni a napi rendünket. Minden esetre mindenkit szeretnék itt üdvözölni, először is a napi rendet fogjuk elfogadni, és annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy a 12-es napirendi pontot közvetlenül a 10-es napirendi pont után fogjuk sorra venni. Aztán a kettes napi rendi pont az elnök közleményei. elnök közleményei tehát. Szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy eh, szabályainkat megváltoztattuk, és ha szóbeli módosítás érkezik a szavazás során, a képviselők 5%-ának ellenvetése kell ahhoz, hogy le tudjuk szavazni. Eddig elég volt, hogyha csak egyetlen ember, egyetlen személy ellenezte. Most már 5%-ra van szükség, ez azt jelenti, hogy két képviselőnek kell nemet mondani a szóbeli módosításra, egyéb esetben pedig természetesen szavazunk róla. Hármas napi rendi pont. az ülé, következő ülések jegyzőkönyve, mondja az elnök úr, ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen megjegyzés, úgyhogy azt hiszem, hogy ez e, elfogadottnak tekinthetjük, és akkor következik az ötös napi rendi pont, ami pedig egy szavazás. Lassan fogom végigvenni, ugyanis Tudom, hogy mindannyiunknak más a meglátása ezzel a témával kapcsolatban, ezért nagyon fontos, hogy tudjuk követni a szavazást, úgyhogy szépen lassan fogjuk végigvenni a listát. Először is a jelentéstevőnek szeretném megadni a szót Papadopuló asszonynak. Thank you very much, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr olyan jelentéshez, amely a gendercidiummal foglalkozik. Ennek nincsen elfogadott meghatározása a nemzetközi szervezetek részéről, és ez azért fordulhat elő, mert most először az Európai Parlament ezzel a témával foglalkozik. Nagyon nehezen tudtuk megtalálni a megfelelő fogalom meghatározást, amely megmagyarázhatná, hogy mi a gendercidium. Tehát ez egy szándékos és nemen alapuló tömeges népírtásnak tekinthető, ez számos országban felmerült, és gyakorlatilag következmények nélkül történhetik, történhet meg. Nagyon gyakran inkább a nők nőneműek kiírtásáról beszélhetünk. 2007. októberében az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el Feminicidium Mexikóban címmel, és természetesen más jelentések is születtek, például az Európa Tanács részéről, amely iránymutatásokat adott ki a témával kapcsolatban, és aztán pedig 2009-ben egy nyilatkozatot adtunk ki, majd ezt követte egy másik nyilatkozat és számos a témához kapcsolódó megjegyzés. Megpróbálunk többet szólni a gendercídiumról. Egyes országokban mint például India vagy Kína, ez egy kultúrához kapcsolódó jelenség, azonban Albániában és más európai területeken is előfordul. Az lenne a kérésem mindenkihez, hogy beszéljünk többet a gendercídiumról, például az embrió elvetetéséről, ugyanis, hogyha megtudják, hogy terhesség során, hogy mondjuk nőnemű vagy hímnemű lesz a gyermek, a nem kívánatos nemű gyermeknél abortuszra kényszerítik a nőt. Általában egyébként a nőnemű gyermekeket szokták elvetetni, jobban örülnek, hogyha hím nemű gyermek születik, fiúgyermek, ugyanis akkor természetesen fennmarad a család neve, de így lehet a sztereotípiák, így próbálják a sztereotípiákat megelőzni, amelyek a nőkhöz kapcsolódnak. Úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy a jelentés alkalmazási körét ne terjesszük ki a nők elleni erőszakról, vagy az abortuszra. Ez nem az abortuszról szól. Természetesen az emberek eldönthetik, hogy az abortusz ellen vagy mellett vannak. Ez azonban a magzat vagy az embrió elpusztításáról szól még a nőn testén belül, tehát nem diszkriminációt jelent illetve így próbálják elkerülni azt a diszkriminációt, amelynek a gyermek ki lenne téve a neme miatt. Nagyon nehezen tudtunk kompromisszumra jutni, és sajnálatos módon elnök úr azt kell mondanom, hogy nagyon kevés volt az időnk, ugyanis voltak olyan módosítások, nagyon sok nyelven születtek, amelyeknél csak az angol fordítását rendelkezésre hétfő este, hogyha több időm, több időm lett volna, akkor kompromisszumos indítványokkal tudtam volna összeállítani, erre azonban nem volt időm, és múlt héten Strasbourgban, illetve tegnap este arra törekedtem, hogy nézzük meg a fogalom meghatározásokat, aztán volt szóbeli módosítás egy másik frakció részéről, amelyet a többi frakció nagy része nem fogadta, fogadott el Zaborszka asszony a néppárt részéről egy saját fogalom meghatározással élt, amelyet szóbeli módosítással terjesztett be, ez a kettes szóbeli módosítás az első, az A preambulum bekezdésnél. Tegnap az árnyékjelentéstevői ülésen egy másik kompromisszumos indítványt tudtam beterjeszteni, Egyhangú volt a döntés ezzel kapcsolatban, ugyanis ha a néppárt kért, től, kért tőlem valamit, akkor azt megtettem. Szavakat húztam ki azért, hogy az összes frakció elfogadja. Végezetül tulajdonképpen éjféltáj tegnap este úgy tűnt, hogy a néppárt részéről egy alternatív megoldás született, ezért kompromisszumra végül nem tudtunk jutni. Ezért azt kell mondanom, hogy ha ma ezt megszavazzuk, nagyon keményen dolgoztunk ezen, úgy gondoljuk, hogy ezt most kell megszavazni, nem szabad a témát elhalasztani. Ebben az esetben azt javaslom, hogy a 20-as módosítást szavazzuk le, az egyes szóbeli módosításra pozitívan szavazzunk, ugyanis ez a GOE, a Zöldek, az ALDE, illetve az S és D frakció közös kompromisszuma. Úgy hiszem, hogy ez igenis egy jó definíció, hogyha megengedik, akkor majd ezt felolvasom, Megfelelő dimenzióba helyezzük ugyanis ebben a meghatározásban a dolgokat. Hogyha ezt nem szavazzuk meg, akkor mégiscsak lesz egy kompromisszumos indítvány, amelyet én magam, Roméva úr és Gustafsson úr írt alá, ami tulajdonképpen az eredeti meghatározásnak egy kicsit javított változata, és azt támogatni tudom. De minden esetre azt szeretném meghallgatni, hogy a többi frakciónak mi a véleménye, ugyanis tegnap este az volt a benyomásom, hogy meg, hogy meg akartunk változtatni egy megszövegezést, amivel mindenki egyet tud érteni, de mégis a néppárt évfélkor meg előállt egy teljesen új ötlet, tehát ezt nem tudtam elfogadni. Nem sikerült tehát tegnap évfélkor megállapodásra jutni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm, mondja az elnök, Zaborszka asszonynak fogom megadni a szót. Merci beaucoup, monsieur le président. Tout d'abord, je veux bien... Köszönöm, elnök úr, először is el szeretném mondani, hogy Papadopoulou asszonynak Gratulálnunk kell a kiváló munkához. A frakciónk, a néppárti frakció örült annak, hogy a gendercidium témáról egy ilyen jelentést készítettünk. Ez egy nagyon komoly téma. Legalább már 5 vagy 6 éve beszélünk erről a témáról. De Papadopoulou asszony bevezetője is megmutatta, a bevezetője, ami általában egy alapvetően egy vita a, a jelentésre megmutatta, hogy nem egyszerűek a dolgok. Egész egyszerűen nincs és nem volt elég időnk. Az utolsó pillanatban készültek el a fordítások, évfél után is még eh, módosult a szavazólista, ezért azt eh, javaslom, hogy eh, halasszuk el a szavazást, még van 15 napunk ebben az esetben, és tisztességesen el tudjuk itt a szakbizottságban végezni a munkánkat. 15 nap múlva, két hete múlva tudunk majd szavazni erről a jelentésről. És a néppárti frakció nevében és a saját személyes véleményem alapján e, e, elmondhatom, hogy támogatjuk magát a jelentést alapvetően. Papadopoulou asszony a szóbeli módosítóról is beszélt, az ápreambulum bekezdésről. Nagyon e, örülök annak, hogy egy részét elfogadta a javaslatomnak, kb. 3-4 3-4 vagy szó kivételével. Ugyanakkor a születés előtti nem kiválasztás, prenatal sex selection kifejezés nagyon fontosnak tartom. A preambulum, az A preambulum bekezdésben a sex selection kifejezés szerepel ugyan, de más kontextusban a prenatal, tehát születés előtti jelző nem szerepel, ami teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Még egyszer mondom, a néppárt nevében kérjük, hogy halasszuk el a szavazást. Eh, eh, Köszönöm szépen. Egy kérés érkezett arra vonatkozóan, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Szeretnék emlékeztetni mindenkit arra, hogy ha ezt a témát félretesszük, akkor tulajdonképpen el is buktuk a jelentést, ugyanis ez az utolsó olyan nap, amikor a jelentésről szavazhatunk, és hogyha ezt nem tesszük meg, akkor egyszerűen nem lesz erre már idő. Ma kell megtenni, most van erre lehetőség. Egyéb esetben egy jelentéssel kevesebben rendelkezik majd a szakbizottságunk. Egyetértek Zaborszka asszony értékelésével, ugyanis nem ez volt a legjobb módja a munka elvégzésének, hogyha késő éjszakáig dolgozunk, az nem túl szerencsés, de ha ma nem szavazunk, akkor nagy bajban leszünk. Úgyhogy ezt azért tart, tartsuk kézben a szavazáskor. Jó, akkor ellenőrizzük most az elektronikus szavazórendszert. Mindenki próbálja ki a kártyáját, egy próbaszavazást fogunk most tartani. El, alltså, ni ska a Eh, om ni vill votera så röstar ni nej. Om ni, om... Tehát ha szavazni akarnak, akkor mondjuk szavazzanak. Ha nem akar, ha ma akarnak szavazni, akkor zöldet nyomják meg, ha nem akarnak ma szavazni, akkor a pirosat nyomják meg, a szavazást megnyitom. Ha akarnak ma szavazni, a zöldet. Ha nem akarnak ma szavazni, a pirosat. A szavazást lezárom eléggé világos, hogy ma fogunk szavazni, nagy többséggel elfogadtuk ezt a javaslatot. Uh, then I want to say something about... Szeretnék néhány szót szólni Papadopoulou asszony által elmondattokról. Az A preambulum bekezdéssel kapcsolatban az egyes szóbeli módosítás. Ezt nagyon későn küldték ki, tegnap nagyon késő este, kompromisszumos indítványként terjesztették be, és sajnálatos módon nincs olyan szabály, ami arra vonatkozna, hogy meddig lehet beküldeni a kompromisszumos indítványt. Úgyhogy, ha ez szóbeli módosításról át akarják váltani kompromisszumos indítványra, az rendben van. De az utolsó rész ennek nem képezheti részét, ugyanis a kompromisszumos indítványban nem lehet túl sok új szó, új megfogalmazás. Ez azt jelenti, hogy a Papadopulo asszony által szóbeli módosításról, kompromisszumos indítványra váltandó módosításból ki kell venni bizonyos részt. Szeretném, hogyha megnéznénk most pontosan, hogy melyik nem képezheti részét ennek az indítványnak. Kezdjük akkor most a szavazást, igen, parancsoljon. Garcia Perez asszony igen, a jelentésbe beterjesztett módosítások inkább a nőgyilkosságokra vonatkoznak. Egyetértek azzal a munkával, amelyet Papadopoulos asszony végzett, és természetesen értem, hogy más a célkitűzése, úgyhogy én az általam beterjesztett módosításokat szeretném visszavonni azzal a felvetéssel összhangban, amelyet ő tett. do you mean, uh, could you... Elnézést tudná ezt pontosítani, mondja az elnök úr, ugyanis nagyon sok módosítót terjesztett be nemrég, aztán visszavonta azokat, aztán visszavonta a visszavonást, most akkor melyiket? Tehát minden módosításaimat, minden módosításomat visszavonom, mondja a képviselő asszony, ugyanis azok a feminicidiumra, nőgyilkosságokra vonatkoztak. Tehát ezeket tekintsék visszavontnak. Oh, okay, and when we come there... Nos, rendben van, hogyha odaérünk és hibázok, akkor kérem, hogy azonnal jelezze. Akkor ki is javíthat egész nyugodtan. Gabrieli asszony. Je voudrais juste dire que comme tous les membres... Annyit szeretnék Ám eh, szeretnék elmondani, hogy mindenki lát, hogy, láthatja, hogy ez egész egyszerűen nem normális, hogy így eh, dolgozzunk. A kompromisszumokról még mindig eh, el kell magyaráznunk, hogy mit akarnak. E-, elképesztően rövid volt a határidő, ezért ez az egész zavar. A fogalmakat sem tudtuk rendbe rakni egész egyszerűen a szavazás napjára nem sikerült letisztázni a szavazólistát, a részleteket, ezért szerintem a szavazás elhalasztása indokolt. Nem normális így dolgozni. Még egyszer mondom, hogy a néppárti frakció szeretne egy jó jelentést elfogadni. Nagyon nyitottak vagyunk erre a témára, mert nagyon fontos számunkra, de egész egyszerűen nem adatott meg számunkra szakbizottság tagjaként, képviselőként hogy egy összefogott szöveget hozzunk össze, ez, ezért nagyon nagy kár. Nem értem, hogy miért ne lehetne júliusban szavazni. A július 10-i napra semmilyen más szavazást nem terveztünk. Most nem fogunk erről vitázni, mondja az elnök. Most erről nem fogunk vitázni. Pont most szavaztunk arról, hogy ma szavazzunk, vagy nem ma szavazzunk. A szakbizottság úgy döntött, hogy ma szavazzunk. És amiért nem Azért nem tudunk júliusban szavazni, mert egyszerűen egy szlotot, egy időtartamot veszítünk ezzel, hogyha nem ma, ha ma nem szavazunk, akkor nem lesz következő jelentésünk. De ez már teljesen más téma, más lapra tartozik, úgyhogy a szakbizottság most döntötte el hogy mit szeretne csinálni, azt beszéltük meg, hogy ma szavazunk, úgyhogy ma szavazunk. Egyes módosítóval kezdjük. Megpróbálok lassan haladni, mert nagyon sok a különbség, nagyon sok késő esti munka van ezen a listán, úgyhogy elnézésüket kérem. Egyes módosító, ki van mellette? Kérem, emelje fel a kezét. Ellene? Tartózkodás. Elutasítottuk. 59-es mellette? Ellene? tartózkodás, elfogadtuk. Deve 16, erről nem szavazunk, 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 65 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 2 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Deve 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Deve 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Deve 9 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 67, 68, 69, 70-esről blogban szavazunk. Ehhez viszont tartozik egy szobeli módosítás Izaborszka asszony részéről. Először van ellenvetés a szobeli módosításhoz. legalább két képviselőnek kell feltenni a kezét, úgyhogy az eredeti szövegről szavazom ki van mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtok. 71. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottok. 73. Mellette. Bocsánat, azt visszavonta Irácse asszony, Irácse Garcia asszony. Tehát akkor az összes módosítóját visszavonta, Deve 6-os következő oldalon. Köszönöm, hogy figyelmeztettek. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtók. 79-80-81 megegyezik. Ki van mellettük? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtók. 82 mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk 83 mellett, ezt visszavonták 84-e szintén, 85, 86, 87 megegyezik, mellette ki van ellene tartózkodás, elfogadtuk 88 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 89 mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, deve 8 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 90-est visszavonták, 91 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 94-es, mondja az elnök úr, elnézést kérek, 92, 92 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 94, 95, 96 megegyezik, mellette ki van ellene tartózkodás. Elfogadtuk, Deve 11 okafogyottá vált, 97-es jön mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 98 és 99 okafogyottá válik, mondja az elnök úr, de nem. 98-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadó 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 100-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtók, deve 7-es, 2-es, 2 per 2-es rész, mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadtók. 101 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 102 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Deve 12-ről nem szavazunk, 103 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 104 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-106 okafogyottá válik, 111-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, így a 107-es okafogyottá válik. Elnézést, ezt ellenőrizzük először, tehát a 111-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 107-esről szavazunk. Ez részenkénti szavazás első rész mellette ki van ellene tartózkodás, elutasítottuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 108 mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem ezt is ellenőrizzük, a 108-asról szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk akkor a 109-110 fogyottá válik, Deve 3-ról nem szavazunk, 112-es jön, és itt is van egy szóbeli módosítás. Ellenzi valaki a szóbeli módosítást? Legalább ketten ellenzik, úgyhogy akkor ez okafogyottá válik, az eredeti szövegről szavazunk, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, deve 5 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 okafogyottá válik, 117 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, de 15-ről nem szavazunk, 118 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 120 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 122 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 121 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 123 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk, deve 7 egy első részt mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 124-125-öt visszavonták, deve 10 1 per 2-es rész, nem szavazunk erről, Deve 10 második részéről szavazunk. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk 126-ot visszavonták, 127-est és mondja az elnök úr, 128-as jön. Bocsánat, a 127-est nem mondták vissza, tehát 127 mellette ki van ellene. Tartózkodás elutasítottuk, 128 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 129 mellette, ellene, tartózkodás. Bocsánat, ezt ellenőrizzük inkább, a 129-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük akkor a 131-est, a 131-esnél a szavazást megnyitom. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Két szavazattal elutasítottuk. 132-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 133-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 134-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Rendkívül nehezen láttam, úgyhogy a 135-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a 138-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, tehát a 139-es, 136-os, 37-es okafogyott, vagy 140-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 141, 142, 143 azonos mellette elnézés, Zaborszka asszony. Elnézést, elnök úr, de 141-es, 2-es és 3-as nem egyeznek meg, eltérnek igazság szerint. A szavazólistával ellentétben. Ezért kérem, hogy mindegyik módosítóról külön szavazzon. Elnök, rendben. Azt hiszem, hogy jobban tesszük az idő takarékosság szempontjából, hogyha mindegyikről külön-külön szavazunk, úgyhogy most ezzel vesztegessük az időt. A 141-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 142 mellett, ellene, tartózkodás elfogadva, 143 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 144-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 145 okafogyott, 146-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor következik az önök anyagában a szóbelinek tűnő módosító, de tegnap erről kompromisszum született, tehát ez egy kompromisszumos megállap, módosító. Ha viszont ez így van, A szöveg úgy kezdődik, hogy amikor a gendercidium nemektől független, és a nemek szerinti kiválasztás a lényeg. Én szerintem a szöveg közepén a whereas gender by sex selection can take place nél teszünk pontot, de talán a jelentéstevő pontosan elmondhatná, hogy itt miről is van szó ebben a kompromisszumos módosítóban. Önél szó. Igen, a kompromisszum amit rajtam kívül Romeva és Gustafsson kollégák írtak alá, a következőről szól. Tehát a gendercidium egy nemektől független vagy semleges kifejezés, amikor egy meghatározott nem szerinti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 as the outmost expression of discrimination and violence against women. This is the tehát ez a kompromisszum szövege. Rendben, tehát remélem mindenki el tudta olvasni, úgyhogy erről fogunk szavazni. Ez eh, a változás annyi, hogy ez most már nem szóbeli módosító, ugyanis tegnap este erről kompromisszum született, tehát kompromisszumos módosítóvá vált. Tudom, hogy ez későn történt. Luling asszony, ha eljárás, ügyrendi felvetése van, akkor kérem a mikrofonban közölje azt. Igen, elnök úr, ez szóbeli módosító. Még akkor is, hogyha kompromisszumról van szó, ez szóbeli módosítónak minősül és a szabály szerint csak akkor szavazhatunk róla, ha elfogadjuk a szóbeli módosítót. Az ügyrend szerint sajnos egyetlen egy szabály sem rendelkezik arról, hogy milyen későn lehet kompromisszumos módosítót benyújtani. Lehet, hogy jó lenne, ha lenne ilyen szabály, de a jelenlegi szabály szerint ilyen nincs. Tehát még egyszer az előttünk lévő módosítót kompromisszumos módosítóként kell kezelnünk, vagy kezelhetjük. Szavazhatunk? Meglehetősen eh, zsúfolt a programunk. Tegnap este született egy javaslat erre a szövegre vonatkozóan kompromisszumos módosítóként, tehát aként kell kezelnünk. Az ügyrend azt mondja, hogy Az 161-es szabályt kérem nézzék meg, ezt veszük figyelembe, tehát akkor most erről a kompromisszumos módosítóról szavazunk. Mellette, kérem, készfeltartással ellene, tartózkodás elfogadva. Ez azt jelenti tehát, hogy a szóbeli 2-es, a 21-es módosító, a 22-es és a DEVE 13-as okafogyottá válik, a 23-as módosítóról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es visszavonták, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellett, ö, visszavonták, 27-es ről szavazunk mellette, elnézést, a 27, 28, 29 okafogyottá válik, tehát következik a 30-as, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellette, ellene,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 Először szeretném megkérdezni, hogy van-e ellenvetés a szobeli módosítóval szemben. Nincs, akkor ez szerint szavazunk részenként. Az első rész volt tiltakozás? Nem, tehát akkor az első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Következik a 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es szóbeli módosító, van-e kifogás ezzel szemben? Nincs, tehát akkor erről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 51-es mellette, ellene, elnézést. Az 51, 52, 53-as visszavonták, az 54-esről szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 56-os, e, nem, nem, ezt ellenőrizzük az 55-ös, tehát megnyitom a szavazást az 55-ösről, lezárom a szavazást, elutasítva. 56-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, kettes módosító mellett ellene ellenőrizzük a kettes módosítót, megnyitom a szavazást. Elnézést. Most nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 4, 5, 6 azonos módosítók mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as, 9-es, 10-es szintén megegyezik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11, 12, 13, 14, 15 azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva és van egy szóbeli módosítónk. Kíván-e bárki kifogással élni ezzel szemben? Nem. Tehát akkor erről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 18-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor most a teljes állásfoglalásról elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezzel a jelentést elfogadtuk. Következik a második szavazás. Ügyrendi felvetés Zaborszka asszony. Köszönöm, elnök úr. A szabályzat szerint eh, az EPP frakció egy kisebbségi véleményt eh, nyújt be az elfogadott jelentéshez. Köszönöm. That, that's notified. Yes. Igen. Tehát a következő, következő szavazás öko, innováció, munkahelyteremtés és növekedés. Ha egyet értenek, akkor együtt szavazhatunk a módosítókról, ha nincs kifogás. Nem, tehát akkor egyenként szavazzunk. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva,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 mellette ellene tartózkodás elfogadva.